rendelkezéseket elfogadottnak vesszük. J'ai également le plaisir de saluer dans la tribune officielle Monsieur Herakli Kobankidze. Herakli Kobankidze úr, Grúzia parlamentjének elnöke és az öt kísérő delegáció van itt velünk. Ils effectuent ce jour une visite de travail au Ma az Európai Parlamentet látogatja meg a delegáció, és meghallgatják a vitát is. Most a szavazáson is részt vesznek, szeretettel köszöntjük őket, és most rátérünk a szavazásra. Először Takula úr jelentésével kezdünk. Név szerint szavazunk, egyetlen szavazási körről van szó.